Right, ladies and gentlemen, uh, dear colleagues, it's... Kedves kollégák! 9 percen múlt 3 óra, így megnyitom a mai ülésünket, és üdvözlöm Önöket. Az első napi rendi pont a napi rend elfogadása, nincs megjegyzés, akkor ezt elfogadtuk. A második pont a az elnök közleményei, jelenleg nincsen semmi közleményem a harmadik pont a az ülések elfogadása. Hogyha nincsenek megjegyzések a korábbi ülésünkkel kapcsolatban, akkor a jegyzőkönyvet ennek elfogadjuk. Ez a február 13-ai ülés jegyzőkönyve. Mielőtt még rátérnénk a lényegi napi rendi pontjainkra, hadd üdvözöljek egy tiszteletbeli vendéget, akiről döntöttem, hogy meghívjuk ide őt. Nagy megtiszteltetés nagyon az, hogy ma itt üdvözletjük a szabizottsági ülésünkön az Etió Parlament eh, házelnökét, Abadema urat. Üdvözöljük! And he is accompanied by the... Őt eh, elkísérte a külügyi szakbizottság elnöke, az etióp eh, parlamentből Debaj Teszvály úr. Ethiopia is an important Etiópia nagyon fontos partnerünk az Európai Unió szempontjából, és ők a közös parlamenti ülésen vesznek részt, és ezért meghívtuk ide őket, hogy nézzék meg, hogyan működik a mi szakbizottságunk itt. Negyedik napi rendi pontunk a Marokkóval folytatott uniós kereskedelmi kapcsolatok és együttműködés kapcsolatban indított C104 per 16 P számú Front Polisario tanács ügy. Itt van velünk az INTE szakbizottság elnöke Bent Lange, üdvözöljük őt is itt ezen az ülésen. Szeretném megköszönni azt, hogy eljött ide Vincent Piki úr, a külügyi szolgálat Magreb szakértője, Jost Korte úr, aki a DJ Trade helyettes főigazgatója, és Antinis Kastanis Janakis eh, úr, a DJ Taxut képviseletében. Marokkó az egyik olyan ország, amely nagyon fejlett kapcsolataink vannak. Ez egyik legfrontosabb partnerünk nem csak a déli térségben, hanem más együttműködés területén is, mint például a migráció vagy a terrorizmus ellenesség területén. Nagyon fontos az, hogy egy ilyen kapcsolat stabilan fejlődjön a nemzetközi jog figyelembevételével. Először Piki úrnak adom át a szót, hogy bevezesse ezt a témát, és amely megmutatja, hogy milyen elveken keresztül kívánnak tovább haladni, majd Bend úr, Bend Lange úr, majd pedig Kastis Janakis úr, aki beszél majd a mezőgazdasági termékek liberalizációjáról. Remélhetőleg sikerül ezen találkozó által még jobban említeni a Marokkóval fenntartott ö, kapcsolatainkat. Piké úr, látom, önt van. Miért nem itt ül mellettünk? Hát sajnos ott kell maradnia. Mr. Chairman, Köszönöm szépen, elnök úr. Örülök annak, hogy nem csak az AFET és az Interszak bizottságok egyesültek itt ebben a teremben, hanem az Európai Külügyi Szolgálat, illetve az Európai Bizottság is itt van egyesülve. Itt egymás mellett ülünk, általában külön ülünk, de most itt egymás mellett vagyunk. Köszönöm szépen a meghívásukat. Azzal kezdeném, hogy rámutatnék az eredeti bevezetőre, amit átadtunk néhány hónapja január elején a az AFET szakbizottságnak. Ez azután történt, hogy megszületett az Európai Bíróság döntése. Szeretnék emlékeztetni ezen döntés lényegi elemeire. December 21-én bejelentette a bíróság, hogy a fellebezés az EU Marokkó mezőgazdasági megállapodással kapcsolatban fenntartották ezt a fellebezést, és ez az általános bíróság korábbi rendelkezését hatályon kívül helyezte. Ennek eredményeként ezen mezőgazdasági megállapodás ezáltal továbbra is fennmaradt. Ugyanakkor a bíróság arról is döntött, hogy ebben a megállapodásban nem tértek ki külön a, a nyugat térségére. Nagyon kényes ez a kérdés, és nagyon összetett is. Ez az egyik legfontosabb partnerünk az Európai Unió részéről. Mindenképpen tiszteletben kell tartanunk a döntést, mégpedig úgy, hogy megőrizzük Marokkóval az általános kapcsolatainkat, hiszen nagyon fontos politikai érdekek is vannak itt, nagyon fontos gazdasági érdekek is vannak itt, és szükségünk van Marokkóra számos más fontos pontban, mint például a biztonság, a regionális stabilitás, a terrorizmus ellenesség vagy a migráció területén. Az elmúlt másfél évben amíg zajlott ez a bírósági ügy, láthattuk azt, hogy a kapcsolatok egy kicsit csökkentek a jogi viták eredményeként. A döntés után az az érdekünk, hogy elkerüljük bármilyen ö, további gondot, főként a Nyugat-Szahara tekintetében. A célunk az az, hogy az ENSZ béke folyamatának újbóli felvételét támogassuk. A marokkói hatóságokkal kapcsolatban vagyunk a döntés meghozatala óta, és foglalkoznunk kell ezzel, ők is felismerték ezt. Ez nem arról van szó, hogy kell-e, hanem arról, hogy hogyan fogunk ezzel foglalkozni olyan fajta fellépésre van szükség, amely az, önök, az ők részéről sem veszélyezteti a nyugat-szaharai békefolyamatot. Persze nem lehet elítélni a marokkói álláspontot, ugyanígy nem lehet a poliszárió álláspontját sem elítélni, de úgy véljük, hogy a megoldáshoz arra van szükség, hogy szoros együttműködés legyen Marokkó részéről és és mindenképpen figyelembe veszük az ő nézeteiket. Megvan a lehetőség a párbeszédre. Volt egy közös nyilatkozat, amit Mogherini főképviselő és a marokkói külügyminiszter adtak ki december 21-én A tagállamok és az Európai Parlament azt várják tőlünk, hogy lépjünk fel ezen kívül. Nagy a nyomás a valós gazdaság részéről is. A gazdasági szereplőknek tudniuk kell, hogy mi a helyzet, és tudniuk kell, hogy milyen a jogi helyzet és ez a jogi helyzet kihad a kereskedelemre nem csak a Nyugat-Szaharában, hanem Marokkó egészére is. Ez kihat a cégekre, a marokkói cégekre, de ugyanígy az európai cégekre is, és ez kihat a megélhetésre is. Tudnunk kell azt is, hogy két másik jogi eset van még az Európai Bíróság előtt, amelyek más bilaterális marokkói egyezményekre vonatkoznak, Gyakorlati szempontból úgy kívánunk eljárni, hogy megoldást találunk a mezőgazdasági megállapodásra, és megpróbáljuk ezáltal a másik két eset lehetséges kimenetelét előre vetíteni. Marokkóval az elmúlt két hónapban feltérképező találkozókat tartottunk technikai szinten, de a marokkói elnök helyettes is részt vett ezen, illetve a, kül, a főképviselő is az EU részéről, és azt láthattuk, hogy a kapcsolatok tekintetében mindkét fél látja azt, hogy mennyire fontos megtartani és fenntartani a két ország közötti kapcsolatot, és mindkét fél megpróbálja fenntartani a hagyományos kereskedelmet az EU, illetve Nyugat-Szahara között, és a folytonosságra törekednek, szeretnék elkerülni a szükségtelen kereskedelmi fennakadásokat, amely nem szolgálná az ott élők érdekeit. Ennek alapján az Európai Bizottság és együttműködve az Európai Külügyi Szolgálattal egy megoldást készít elő amely a bíróság szerint hiányzott, ez pedig egy megfelelő jogi alap lenne a vámtarifa preferenciák alkalmazására a Nyugat-Szahara irányába, és így egy módosítást készítünk elő a mezőgazdasági megállapodáshoz. Ehhez azt kell, hogy figyelembe vegyük a bíróság döntésének érvelését, vagyis először is azt, hogy milyen aspektusokat említenek meg ebben az érvelésben, vagyis azt, hogy a lehető legjobb módon kell a konzultációt garantálni az érintett felekkel, a lehető legjobb módon kell biztosítani azt, hogy az intézkedés az emberek érdekét fogja majd szolgálni, és azt is biztosítani kell, hogy az intézkedések hatása fenntartható a természeti erőforrások szempontjából. Ezen kívül a megoldásnak nem csak a bírósági döntést kell figyelembe vennie, hanem a nemzetközi jogot is, különösképpen az ENSZ biztonsági tanácsának határozatait a Nyugat-Szahara térségéről. A megoldásnak összeegyeztethetőnek kell lennie a béke folyamattal, nem sértheti ezt a folyamatot, és segítenie kell abban, hogy újra induljon ez a folyamat. Végezetül, megfelelve a bírósági döntésnek, megpróbálunk majd megfelelő jogi alapot teremteni a vámtarifa preferenciák esetében, ezáltal megőriznénk a hagyományos kereskedelmi áramlatot, és nem büntetnénk meg a nyugat-szaharai kereskedelmet a jogi vákum által. Ez állna az ott élők érdekében, de ez áll az EU-Marokkó kereskedelmi viszonyok érdekében is amelyek az elmúlt hónapokban nagyon lassan mozdultak előre. És végezetül, ez nagyon fontos, a megközelítésünk összeegyeztethető lesz az ENSZ béke folyamatával, illetve segít ezt újra beindítani. Köszönöm. Thanks a lot, Mr. Pickett. So you gave... Köszönöm szépen, Pickett úr. Megköszönjük ezt a magyarázatot a bírósági ítéletről, és egy tágabb kitekintést is hallottunk a EU-Marokkó kapcsolatrendszerről. A mi szakbizottságunknak a fókuszpontja meghatározott, ugye most elmondta, mint egy tanácsként, hogy hogyan lehet ezután eljárni, ismervén az ítéletet, és hogy a gyakorlatban ez mit jelent. Fontos, hogy ennek ne legyen negatív hatásra, hatása a kereskedelemre, tehát sem az eu sem Marokkóra nem lesz ez negatív hatásával, hatásra, sem pedig Nyugat-Szaharára. Ami az ítéletet illeti, vagy a bírósági határozatot, semmiféle tiltásról nincs szó, tehát Nyugat-Szaharából érkező árukra vonatkozóan, de elvileg jogszabály szerint a két oldalú megállapodás van szóló preferenciális tarifarendszer nem érvényesíthető. Mit lehet tenni? Jószt Korténak adom meg a szót 7 perccel. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. And... Köszönöm szépen, elnök úr. Ott folytatnám, ahol ön abba hagyta. Valóban nagyon kiterjedt kereskedelmi kapcsolatok kötik össze Marokkót és az EU-t, úgyhogy eh, nagy a tét. Néhány dolgot össze is írtam magamnak erre vonatkozóan. Az EU messze a legnagyobb eh, partnere, kereskedelmi partnere a, az Marokkónak, több mint 51%-os részesedésünk. A marokkai export 61% az EU-ba irányul, 52% a Marokkó importjának az EU-ból származik, úgyhogy ez egy nagyon fontos kereskedelmi kapcsolat. 2016-ban körülbelül 34,6 milliárd eurónyi volt a kereskedelmi kapcsolatok volumene. Tegye politikai és kereskedelmi szempontból is nagyon szoros kapcsolat, erre Piké úr is utalt. tehát politikai szempontból és kereskedelmi szempontból is össze vagyunk egymással kapcsolódva. Marokkó a szabályzati közelítés területén, vagy a szabályokban megvalósuló közelítés esetében is sokat tett, tehát sokat közeledett az EU szabályrendszeréhez. Ezért gondoljuk azt, hogy Marokkó lenne az első ország, akivel aláírunk egy mély és átfogó szabadkereskedelmi egyezményt. 2013-ban kezdődött el erről a tárgyalás, jól haladtunk az összes témában, de nem csak a bírósági ítéletnek köszönhetően, hanem más okoknál fogva is gyakorlatilag padhelyzet alakult ki, és nem haladunk a tárgyalással. A jogi kérdéseket valahogyan meg kéne oldani. Ugye, amíg ezek nem oldódnak meg, addig nagyon nehéz folytatni bárhogyan is a tárgyalást. Ezért nagyon fontos az, hogy mindkét fél, tehát az EU és Marokkó is a maga részéről megtegye a szükséges erőfeszítéseket, hogy ezt a problémát megoldjuk. Természetesen úgy, hogy közben betartjuk a bírósági határozatot. Ez is, ezt is egyértelművé tette a külügyi képviselet képviselője. A decemberi bírósági határozat a tanács határozatának az érvényességét erősítette meg Marokkóra vonatkozóan. Ez végül jó hír, de ez olyan szempontból is fontos volt ez a bírósági ítélet, hogy a nyugat-szaharáról hogyan gondolkodjunk ebben az összefüggésben. Nekünk és az összes Európai Uniós intézménynek is természetesen foglalkozni kell ezzel a kérdéssel. A múltban a Nyugat-Szaharából érkező árukat, árukra de facto vonatkozott ez a mezőgazdasági megállapodás, és a decemberi bíróság ítélet egyértelművé tette, hogy erre ezután nem lesz lehetőség. Az EU aláírhat egy egyezményt Marokkóval, aminek részét képezi Nyugat-Szahara, de ezt, erre konkrét utalás, ehhez konkrét utalás szükséges. A fenntarthatóság, illetve a helyi lakosság szerepe is ki kell, hogy legyen emelve ebben. Már, megprób- már elkezdtük a tárgyalásokat Marokkóval, hogy kidolgozzunk egy olyan megoldást, ami mindkét számára elfogadható, és természetesen az is nagyon fontos, hogy egy ilyen fontos partnerünkkel a kereskedelmet ne akadályozzuk, ne korlátozzuk. De jelenleg Nyugat-Szaharából érkező árukra vonatkozóan semmiféle tiltás nincsen, tehát a bíróság ítélet értelmében továbbra is lehet Európába importálni ilyen árukat, de a mezőgazdasági megállapodásban vonatkozó kitételekre, kitételek nem vonatkoznak ezekre az, ezekre az árukra. Még egy dolog, elnök úr, nem csak kereskedelmi szempontból fontos ez a kérdés, hanem összességében az Európai Unió és Marokkó közötti kapcsolatra van mindez hatással. Hogyha ezt nem tudjuk megoldani, akkor nem túl valószínű, hogy a, a átfogó szabadkereskedelmi megállapodásokról fogjuk tudni folytatni a tárgyalásokat. Köszönöm szépen. Őszintén szóval én még nem tudom, hogy mi lehet a megoldás, legalábbis öntől nem hallottam ilyen megoldási lehetőséget, lehet, hogy nem figyeltem eléggé. Majd megbeszéljük. Most pedig a Digi Taxud igazgatójának adom meg a szót. Joanna Kiszúr, parancsoljon. Köszönöm szépen. Viszont Piké, és az előttem szóló kolléga is ecsetelte már azt, hogy a külügyi szolgálat és a bizottság mennyire elkötelezett abban, hogy, a, hogy messze menőkig végrehajtsa a bírósági ítéletet. Nézzük a, mindennek a vámi, vámra vonatkozó ö, dimenzióját. A mostani ítélet értelmében a tagállamok vámhatóságainak meg kell arról győződniük, hogy a nyugat-szaharából érkező áruk nem kapnak preferenciális elbánást, amikor beérkeznek az EU-ba. Vannak olyan vélemények is, hogy a bírósági ítélet értelmében az EU nem tartott fent kereskedelmi kapcsolatot Nyugat-Szaharával. Megpróbálom itt eloszlatni a félreértéseket, ez egybeágaz, amit ön mondott, ez nem így van. Tehát Nyugat-Szaharából érkező import teljes mértékben legális, nincsen semmiféle kereskedelmi korlátozás. Arról van csupán szó, hogy az elmúlt évek gyakorlatában nincs arra példa, hogy a Nyugat-Szaharából érkező árukat, amelyeket a Nyugat-Szaharát egyébként Marokkó ellenőriz, tehát ezeket az árukat úgy kezelték volna, mint amelyek a mezőgazdasági megalapodás alá esnek. Nos, ez alapján ki kell szűrni az EU-s importőröknek azt, hogy mely esetekben kívánnak illegálisan élni ezzel a preferenciális elbánással a Nyugat-Szaharából érkező áruk esetében. Nos, amikor kétség merül fel az importőr esetében, tehát hogy Nyugat-Szaharába származó árukat kívánnak ilyen módon importálni, akkor a megállapodás erre vonatkozó passzusait kell használni, felhasználni, és ennek értelmében tehát utána járhatnak, hogy pontosan honnan ered az áru. Ez azt jelenti, hogy a legális kereskedelemre semmiféle negatív hatással nem lehet ez az eljárás. Nos, tudjuk, hogy a bírósági ítélet tehát már ismerik a különböző kereskedelmi szervezetek. A tagállami vámhivatalokkal egyetemben mindent megteszünk azért, hogy ne legyenek hibák, tévedések ennek végrehajtásában, és hogy világos legyen, hogy a Marokkóval létrehozott társulási egyezmény, egyezményt messze menőig végre tudjuk hajtani. Az imént vázoltam fel azt, hogy mennyire fontos a marokkói hatóságokkal való együttműködés, a vám hatóságok között is. Csak ezzel a szoros együttműködéssel tudjuk helyesen végrehajtani a bírósági ítéletet, és természetesen cél az is, hogy ne zavarjuk meg a kereskedelmi kapcsolatrendszerünket. Egyértelmű az is, hogy az EU és, a, és Marokkó között mindenképpen szükség lesz tárgyalásokra, hogyha hosszú távú megállapodást szeretnénk kidolgozni. Olyan megoldásra van szükség, amely megfelelő jogi alapot dolgoz ki, amely alapján a helyi lakosság, tehát a nyugat-szaharai lakosság érdekeit is szolgálhatja ez a kereskedelem. Ahogy Vincent ezt korábban elmondta, a külügyi szolgálattal együtt a bizottság jelenleg tárja fel annak a lehetőségét, hogy hogyan lehetne kiterjeszteni ezt a, ezt a mezőgazdasági megállapodást. Megpróbálunk kezdeményezéseket tenni az, a közeljövőben, hogy ezt megoldjuk. Köszönöm szépen. Right, thank you, gentlemen. We now... Köszönöm szépen mindenkinek. Most pedig az európai parlamenti képviselők következnek. Kedves kollégák, 14 kolléga jelezte, 15-en jelezték, 15-en jelezték, hogy hozzászólnának. 16-an, 17-en, 17-nél járunk most már. Még valaki többet? 17 felszólalás, ez azt jelenti, hogy legfeljebb két percet tudok biztosítani mindenkinek, annak érdekében, hogy mindenki szóhoz juthasson. A Magreb országokhoz fűződő kapcsolatok delegációjának alelnökével kezdjük. Jiménez Bárvát asszony, remélem jól ejtettem a nevét. Thank you, Estimados colegas, las relaciones con Marruecos... Köszönöm szépen, kedves kollégák, Európa és Spanyolország, többek között Spanyolország számára is nagyon fontos a kereskedelmi kapcsolat Marokkóval. Marokkó a garanciája a stabilitásnak és a végén egész Afrikában az összes európai ország csodálattal beszélt arról, hogy Marokkó képes arra, hogy a stabilitást fenntart, fenntartsa az elmúlt években. Az Európai Unió és Marokkó között végrehajtott és végre, már évek óta érvényesülő mezőgazdasági megállapodás érvényes Sajnálatos módon azonban ez nem alkalmazható, ez, ez tette nyilvánvalóvá a bírósági ítélet, de a nyugat-szaharai járukra az összes európai tagállamnak természetesen tiszteletben kell adni a bírósági ítéletet. De nagyon fontos, hogy a partneri kapcsolatok megmaradjon. Tehát a mezőgazdasági megállapodás érvényes, ezt a bírósági ítélet is helyben hagyta, a nemzetközi jogot tiszteletben kell tartanak. Így aztán úgy gondolom, hogy az EU-nak megfelelő mechanizmusokat kell kidolgozni arra, hogy előre mozdítsuk a Mágreb ezen területének jólétét. Ez nagyon fontos a spanyolok számára, akik ugye közvetlen szomszédjai Marokkonnak, és az Európai Unió egészére nézve. Jó lenne, hogyha igazi társaink lennének a marokkóiak, hogyha lennének közös céljaink. Ne felejtjük, ne feledjük, hogy az elmúlt években sok mindenben segített minket Marokkó, ezért is fontos az, hogy egy win-win helyzetet hozunk létre. Ne feledjük el, hogy a mérleg nyelvét képezi sokszor Marokkó ebben a zónában, sokszor ők jelentik a stabilitás kulcsát. Ami a nyugat-szaharai erőforrások igénybevételét, illetve, illetve ezeknek az erőforrásoknak a kereskedelmi forgalomba való bocsátását, ez nyilvánvalóan a nyugat-szaharaiak hozzájárulásé szüksége. Jó lenne tehát, hogyha minden szempontból Marokkó közelebb kerülhetne az Európai Unióhoz. E Köszönjük szépen a néppárti frakció következő Milán Mon. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is én is szeretnék köszönetet mondani a külügyi szolgálat, illetve az Európai Bizottság képviselőinek. Szeretnék elismételni valamit, amit januárban mondtam ugyanitt az AFED-ben. Én örülök és tiszteletben tartom a bírósági ítéletnek, vagy a bírósági ítéletet. Örülök annak tehát, hogy érvényben marad a mezőgazdasági megállapodás, illetve hogy a 2015-ös elsőfokú bírósági ítéletet se, ö, megsemmisítették. Engedjék meg, hogy néhány gondolatot megosszak nőkkel. Az EU-Marokkó kapcsolatrendszer alapvető fontossága, lehető legnagyobb becsben kell ezt tartani. Marokkó a szomszédsági politikában nagyon előkelő helyet foglal el. Az Elképzelhetőnek tartom, hogy az ensz keresztül is keresünk megoldást. Ne, ne feledjük el, hogy a hogy az ENSZ biztonsági tanácsa számos határozatot szentelt már az EU-Marokkó, illetve a Polisárió kapcsolatrendszernek. Úgy kell, olyan megoldást kell keresnünk, amely nem, nincsen káros hatással az EU-Marokkó kapcsolatrendszerre. Baráti országról van tehát szó. Nem csak kereskedelmi szempontból, vagy gazdasági szempontból fontos partnerünk ez, hiszen a terrorizmus elleni harcban, a biztonsági kérdésekben, vagy a migráció témájában is rendkívül fontos partnerünk Marokkó. Sok arab országgal ellentétben az arab tavasz után és közben is Marokkó a stabilitás mintaképe volt. Még egy dolog, erre kérném a tanácsot, a bizottságot, illetve a külügyi szolgálatot. Tehát kérem szépen próbálják keresni a lehetőséget, a kontaktust Marokkóval, akár nemzetközi szervezeteken keresztül is, de olyan megoldásra van szükség, amely nem változtatja meg az EU és Marokkó közötti kereskedelmi kapcsolatrendszert. Köszönöm. Köszönjük szépen. Most pedig Párnyó úr a következő, SND. Köszönöm szépen, elnök úr négy dolgot engedjék meg, hogy mondjak. Először is van egy elég bonyolult bírósági ítéletünk. Ez azt jelenti, hogy Algériát, a Polisáriót, a Marokkót és Európát egy kicsit a falhoz kényszeríti. Nos, az is egyértelmű, hogy Nyugat-Szaharára nem vonatkozik az a mezőgazdasági megállapodás, mert már évek óta élt. Ez azt jelenti, hogy szimplicisztikus megoldások nem jöhetnek szóba. Nos, nemzetközi szerződéseink vannak Marokkóval, Mindenképpen a jövőbeli kapcsolatrendszerben ezt figyelembe kell venni, ezt a bírósági ítéletet. 2013-as halászati megállapodásban például külön szólunk Szaharáról, a Nyugat-Szaharáról, de ugye az is szerepel a bírósági ítéletben, hogy a helyi lakosság érdekét ki kell emelni. Szerintem kis kreativitással könnyen belátható az, hogy ebben már van némi tapasztalatunk, és ez is mutatja, hogy milyen kiváló a kapcsolatrendszerünk Marokkóval. Harmadik dolog, jó lenne, hogyha az Európai Parlamentből nem válna az Euró, a, nem válna az ENSZ biztonsági, nem alakulna át az ENSZ biztonsági tanácsává. Mi az Európai Parlament vagyunk, ehhez kell ragaszkodni, ne legy, legyenek különböző politizáló elképzeléseink arról, hogyan lehet a helyi lakosságot védeni. Nyugat-Szahara korábban egy sivatagos terület volt, most viszont fejlődik a helyiek legnagyobb örömére. De nagyon fontos az, hogy a biztonság kérdése megjelenjen mindenhol, végezetül pedig a legfontosabb kérdés az az, hogy hogyan kell fellépnünk, hogyan lehetünk hasznosak az ENSZ számára és a főtitkára számára. Remélem, hogy mindenkinek, mindenki számára hasznosak lesznek az elkövetkezendő hetek. Köszönjük szépen! Most pedig Visztiszen úr következik az ECR részéről, aki egyben az AFET alelnöke is. Ahogyan több kolléga is elmondta már, Marokkó nagyon fontos szövetségese Európának, fontos szomszédunk, nem csak a kereskedelem, hanem a biztonság és a terrorizmus elleni küzdelem szempontjából is fontos ez az ország számunkra többek között. Ezért is nagyon fontos, hogy megoldjuk a bírósági um, ítélet ügyét. Konkrétan a gyakorlatban kell kezelni ezt az ügyet. Másrésztről örömmel hallom, hogy az LKS és a biztonság, biz, bizottság képviselői is pragmatikus megoldást próbál találni. Például azáltal, hogy megállapodjunk konkrétan a marokkói hatóságokkal. Nem segítjük elő a békét azzal, hogy a Nyugat-Szaharát a kereskedelem révén büntetjük, ezáltal tulajdonképpen csak azt tennénk lehetővé, hogy Marokkó többi része jobban virágozik gazdasági értelemben, mint Nyugat-Szahara. Az ENSZ perkein belül kell nyilván a megoldást keresni, nem pedig az EU-Marokkó bilaterális kapcsolatokban. Ezért nagyon üdvözlöm, hogy a bizottság és az LKS cselekedni kíván, meg kívánja vizsgálni, hogyan lehet a bírósági ítéletnek eleget tenni, miközben pragmatikusan haladunk előre, elősegítve ezzel a bilaterális kapcsolatainkat, de a nyugat-szaharai népet is. Köszönjük! A zöldek részéről Büchner úr a következő. Buchner, elnézést. Köszönöm szépen, három kérdésem van. You are negotiating with the Polisario people. Említették, hogy a, a Front Polisárióval tárgyalnak. Ha jól értem, akkor ők az egyetlen elismert tárgy, tárgyaló fél, ezt világosá tette a bírósági ítélet is, szeretnék erről többet hallani. A második kérdésem, sokat beszélünk arról, hogy Nyugat-Szaharát be kellene vonnunk a szerződéseinkbe, megállapodásainkba, és így tovább. Mit jelent Nyugat-Szahara pontosan? Az ott élő emberekre gondolunk, vagy a marokkói telepesekre, vagy a nyugat-szaharai benszülött emberekre gondolunk? Nem mindegy ugyanis, hogy mire gondolunk ennek a fogalomnak a kapcsán. a nagy marokkói cégek, amelyek jelen vannak Nyugat-Szaharában, azok kapcsán szerintem nagyon fontos, hogy különbséget tegyünk, és nyilvánvalóan az eredeti nyugat-szaharai lakosságot kell előnyben részesítenünk. A harmadik kérdésem az élelmiszeripari importokra, behozatalra vonatkozik. Mi Európában csak bizonyos országokban, országokból hozunk be élelmiszereket, Nyugat-Szahara pedig eh, nem szerepel ezen országok csoportjában. Szerintem az onnan érkező importok ezért illegálisak. Érdekelne, hogyha ezzel kapcsolatos, hogy ezzel kapcsolatosan önök mit gondolnak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Véletlenül kihagytam az egyik frakciót, de Szárnez asszony következik. Merci, merci beaucoup, monsieur président. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm mindenkinek a hozzászólást. Röviden és egyszerűen két-három dolgot szeretnék mondani. Szerintem nagyon fontos az, hogy az EU és Marokkó között jó legyen a kapcsolat, és szerintem elsősorban is ezek ez egy politikai kapcsolatrendszer, nem csak kereskedelmi. A béke, a biztonság, a terörizmus elleni harc közös érdekünk, de itt van akár a migráció esetében is. Elengedhetetlen, hogy ezt a kapcsolatot megtartsuk ilyen jónak. Második dolog. Kereskedelmi kapcsolatok. Gilles Pernon nagyon jól kifejtette, hogy mi nem az ENSZ vagyunk, tehát itt nem fogjuk megoldani a nyugat-szaharai rendszert. Sokkal konkrétabb megközelítésre van szükség, tehát lehetővé kell tenni bizonyos dolgokat. Beszéltek arról itt a kollégák, hogy mezőgazdasági megállapodást esetleg módosítani lehet. Erről mit lehet még tudni? vagy a földrajzi megjelölés kérdésével is meg lehet ezt oldani. Június közepén eh, az Intában lesz erről egy, egy eh, közös gondolkodás. Kérdésem, hogy erről mit lehet tudni? Milyen konkrét megoldási lehetőségek vannak? Az, a meghívottjaink beszéltek a különböző modellsítási lehetőségről. Azt szeretném tudni, hogy ezt milyen gyorsan lehet végrehajtani, mit gondolnak az érintett felek erről, kérdésem, hogy erről egyáltalán a párbeszéd nyitott-e Marokkóval? Thank you. Now we... Köszönjük szépen. Begin asszony a következő. Grazie, Presidente. Eh, colleghi. Köszönöm szépen. Kollégák, az ötcsillagos mozgalom részéről elmondhatom, hogy mindig is kritikusak voltunk az EU-Marokkó megállapodással kapcsolatban, ugyanis a, az a, a, a dél-európai országokra ez nagyon komoly hatással van. Marokkói paradicsomok volume, importjának volumene Olaszországban több mint 60%-kal emelkedett egy év leforgás alatt 2015-16-ban. Tehát Olaszország már kérte a védzeradék alkalmazását, de ezt a bizottság visszautasította. legalább részben nem alkalmazható a mezőgazdasági megállapodás az e Európai Unióra, tehát ami Nyugat-Szaharát illeti. Nem szeretnék most különös tekintettel, tehát nagy részletességgel kitérni a bíróság ítéletet. De hogyha nem érvényes a megállapodás ezekre a területekre, akkor föl kéne mérni, hogy mennyi olyan termék van, amely nyugat-szaharából származik. De nagyon nem pontosak erről az adatok. Például a paradicsom előállítás esetében, vagy termesztés esetében 0,1-től akár 70%-ig is változhat a, a előállításban. Aztán ott van még a halász, ott vannak a halászati termékek, vagy szulfátok, nagyon sok termék kategóriánk van. Nagyon fontos az, hogy az eredet szabályt alkalmazzuk, vagy valami más módon alkalmazzuk az ellenőrzést az exporttermékekre, akár címkézéssel, vagy különböző vám tarifák megállapítással. Van egy másik lehetőség, az, ha az európai halászokra, mezőgazdaság, mezőgazdákra negatív hatással volt egy részben illegális megállapodás, akkor úgy gondolom, hogy kompenzációt érdemelnek. Nem tudom, hogy a bizottság gondolkodott -e ezen, gondolkodott-e azon, hogy mi, hogyan lehetne kártalanítani ezeket az európai polgárokat. Köszönöm. Köszönjük szépen. Borgéci úr a következő. Köszönöm, elnök úr, csak nagyon gyorsan. Nos, alapvetően mi csak nagyon negatívan és kritikusan tudunk erről beszélni, hiszen az európai gazdákra vagy halászokra nagyon negatív hatással van ez a megállapodás. De egyértelművé kell lenni, hogy mindennek milyen hatásai lesznek. Nézzük a bíróságítéletet. Szerintem többet kéne tudni arról, hogy az ítélet egyáltalán jelente korlátozást vagy betiltást a Nyugat-Szaharából származó termékek esetében, mert számomra ez nem egyértelmű. Aztán az EU álláspontja pontosan micsoda, és jogi szempontból milyen szakvélemények születtek már az EU-ban. Ez eh, nagyon fontos azért, hogy jobban rálássunk erre az egész kérdésre, és eh, okosabb eh, véleményt tudjunk kialakítani az EU-marokkói kereskedelmi megállapodásról. Nyugat-Szahara jogi státusza nem szabad, hogy befolyással legyen az EU-Marokkó viszonyrendszerre. Ez nyilván nem ránk tartozik. Ez az ENSZ, az ENSZ hatásköre, neki kell erről dönteni. Thank you. And now Mr. Zalafranca. Köszönjük szépen, Zalafranca úr, néppárt. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is hadd mondjam el, hogy ezek az AFET és INTA együttesülések nagyon hasznosak, és nagyon nagy szükség van erre, ezekre. Na most hadd mondjam el, hogy itt a középtávúság, a rövid távúság és a hosszú távúság is fölmerülnek ezzel a problémával kapcsolatban. Stratégiai társunk Marokkó. Vajon hogyan lehet ilyen körülmények között betartani a bírósági ítéletet? Elnézést kérek, de nem sokára el kell mennem majd egy másik ülésre. Előtte viszont feltenném a kérdést, vajon a társulási megállapodást, a kereskedelmi megállapodást, vagy a mezőgazdasági megállapodást kell-e módosítani, kellenek-e új tárgyalási iránymutatások, avagy hogyan lehet ezt a nagyon régóta tartó, nagyon fontos kapcsolatrendszert úgy megőrizni, hogy, az, hogy a marokkói exportra ez ne legyen hatással. Nagyon nagy mértékben visszaesett egyébként idén a, a Marokkóból érkező import. Hogyan lehet elérni azt, hogy negatív hatása legyen ennek az ítéletnek? Még egy utolsó kérdés, elnök úr. Nyugat-Szaharár Nyugat-Szaharában alkalmazzák-e az általános preferenciarendszert, ez kompatibilis-e az ország többi részével, avagy egy külön rendszert, be, külön rendszert lehet-e alkalmazni, mint ahogy azt teszünk Ukrajna vagy a Moldávia esetében. Tehát az lenne a cél, hogy a marokkói, a marokkó EU áru cserére ne legyen semmilyen negatív hatással mindez. Köszönöm. Thank you. Ne- Köszönjük szépen, most pedig az SND következik. Aréna asszony. Euh, Köszönöm. Két dolgot engedjék meg, hogy még egyszer elmondjak, amit már itt fölelevenítettünk. A diplomáció, politikai, gazdaság és kulturális kapcsolat EU és Marokkó között nagyon fontos, ezt nem szabad veszélybe sodorni. Nyugat-Szahara státuszával kapcsolatban van egy vita, ezt nem nekünk kell eldőzni, hanem az ENSZ-nek. Európai parlamenti, parlamentként gyakorlati megoldást kell találni az EU-Marokkó áru cserére. Ennek egyik alapja a bizottsági ítélet. Ők kimondták, hogy a megállapodás érvényben van, de nem vonatkozik Nyugat-Szaharára. A bíróság tehát az exkluzió elvét megerősíti, és a status quo értelmében a szaharai, nyugat-szaharai áruk nem kaphatnak preferenciális tarifát. A kérdés, hogy hogyan lehet megállapítani, hogy melyik áru nyugat-szaharai, illetve hogyan lehet folytatni a status quo-val a kereskedelmi kapcsolatot. Kérdésem az is, hogy az inkluzió logikája mit mondana? Ugye elvileg ez azt jelenti, hogy Marokkot támogatnánk, vagy Marokko ezt támogatja, és akkor lehetne módosítani a megállapodást, de ez alapján fontos lenne az is, hogy a nyugat-szaharaiak hozzájáruljanak ehhez. Kérdezem, hogy a poliszárióval folytatnak-e erről tárgyalást, tehát hogy a helyi lakosság támogatja ezt. És hogyha ezt az elvet alkalmaznánk, vagy ezt a megoldást, akkor nem kéne címkézni. Második dolgot, egyesült, másik elképzelés, a Marokkó Egyesült Államok kapcsolatrendszer. Nem tudom, hogy az Egyesült Államok kereskedelmi politikájában hogy valósították meg ezt a kizárásos elvet. Utolsó kérdésem, a társulási megállapodásra vonatkozóan hogyan lehet preventív munkát már elkezdeni végezni? Thank you, and now Mrs. Köszönjük szépen. Fotiga asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr, szeretnék köszönetet mondani minden előadónak. Nagyon érdekes dolgot hallhattunk. Szeretném megemlíteni, hogy Marokkó nem csak legjelentősebb, az egyik legjelentősebb EU partner a kereskedelem, a mezőgazdaság és a biztonság szempontjából, hanem nagyon fontos stabilizáló szerepet is betölt magában a régióban. Nem csak azért, mert a migrációs hullámot így ellenőrizni lehet, vagy vissza lehet szorítani, hanem azért is, mert a migrációs problémák okait okainak felszámolása szempontjából nagyon fontos. Tehát egy nagyon pozitív szerepet tölt be az ország a régióban és a régión túl is. El kell ismernem, hogy vannak aggájaim az Európai Bíróság ítéletével kapcsolatosan. Az én szempontomból nézvést ugyanis az ítélet közvetetten a marokkói joghatóság kérdését feszegeti a nyugat-szaharai területeken, ez pedig az ENSZ hatáskörébe tartozik ez a kérdés. Jó lenne megszerezni magának az ítéletnek a szövegjeit, beleértve az indoklást is, és érdekelne, hogy Általában véve egyetértenek -e ennek az ítéletnek a tartalmával. Köszönjük szépen, Fotiga asszony, nyilvános az ítélet, ezért online véletlenül fellelhető, úgyhogy ez valószínűleg nem okoz gondot. Hol is tartunk? Valéro asszony a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Hogyha meghallgatjuk, vagy belegondolunk, hogy mi minden hangzott el, akkor az az érzésem, mintha mindenki elfelejtette volna, hogy egy 40 éve tartó konfliktusról beszélünk, ami partnerünk, Marokko, megszállva tartja Nyugat-Szaharát, mi pedig Európai Unióként a megszálló oldalára állunk, ahelyett, hogy a megszállott oldalára állnánk. Szerintem ez azért döbbenetes. Nézzük meg ezt a tanulmányt. A tanulmány szerint azt kellene latolgatnunk, hogy hogyan támogatjuk a továbbiakban a megszálló erőket. Persze folytathatjuk a kereskedelmet Marokkóval, de nem azon termékek kapcsán, amelyek nyugat-szaharai származásúak. Teljesen abszurd, hogy a megszálló erőket támogassuk a megszállott ország szemben. Hiszen, ha a nemzetközi jogot nézzük, akkor eredetileg a nyugat-szaharai termékeket meg sem vásárolhattuk volna eleve. Egyébként pedig senki sem beszél a nyugat-szaharai lakosságról. A nyugat-szaharai népnek is egyet kell értenie azzal, hogy a területéről származó termékekkel kereskednek. És itt most nem a marokkói telepesekre gondolok, azokra, akiket Marokkó erőszakosan telepített oda, hanem a nyugat-szaharai őshonos lakosságra gondolok, akiket a Polizárió Front képviselő, képvisel. Tehát, hogyha továbbra is kereskedelmi akar, kereskedni akarunk Nyugat-Szaharával, akkor az Európai Bizottságnak a Polizárió Fronttal kellene tárgyalnia. Felmerül bennem a kérdés, hogy vajon minden tagállam tényleg úgy gondolja, hogy ezt az ítéletet kerüljük meg, ahogyan ez a tanulmány is javasolja. Teljesen abszurdnak tartom azt, hogy most mindenféle kreatív megoldásokon agyalunk, miközben Nyugat-Szaharával nem tárgyalunk. Tehát továbbra is a megszállót akarjuk segíteni? Ez a kérdés. Köszönöm szépen. Castaldo úr a következő az FDD-től. Grazie, Presidente. Io sono... Köszönöm szépen, elnök. Egy kicsit meglepett a dolog, a mai vita. Mert most az a benyomásom alakult ki, mint hogyha, hogyha nekünk kéne alkalmazkodni a megállapodásokhoz, nem szerintem a megállapodásoknak kéne a valósághoz alkalmazkodni. Egészen egyértelműen a bíróság ítélete nemzetközi jog értelmében a Nyugat-Szahara nem tartozik a megállapodásunk hatájába. Ez egy jogi, jogi vélemény, Természetesen mindenki tudja, milyen fontos a Marokkóval való együttműködés minden szempontból, de figyelembe kell vennünk, hogy mi egy hogy az Európai Unió jogállam, és mint ilyen a bíróság ítéletet tiszteletben kell tartani. A két kérdésem a címkézés. A 106-os pont a bíróság ítéletben kimondja azt, hogyha nyugat-szahrai lakosság nem járul hozzá, akkor az onnan származó értékek forgalmazása az EU-ban illegális. Hogyha azonban címkézést alkalmaznánk, akkor egyrészt illegálisak lennénk szerintem, másrészt pedig a kedvezményezett kérdését nem oldaná meg. Nos, a helyi fejlesztésből nem a helyi lakosok profitálnak. Második kérdésem. A Polisario Front hozzájárulása vagy beleegyezése. Ez a 105-ös pont a bírósági ítéletben. Ez egy ENSZ határozathoz kapcsolódik egyébként. Tehát a Nyugat-Szaharát a Polisario Front képviselő, képviseli, Szerintem az egyetlen lehetőség az, hogy a megállapodást kiterjesztjük úgy, hogy annak részese lesz a, a Polisario Front is, és így ezáltal a helyi lakosság is, rész, is részesülne a megállapodás előnyeiből. Egyetértek azzal, amit itt eh, meghallgattunk az előbb az európai halászokról, de az ítéleteket, a bírósági ítéleteket mindenképpen be kell tartani, azokat nem lehet módosítgatni, meg értelmezgetni. Köszönöm. Kedves kollégák, még négy felszólalónk maradt, emlékeztetőül mondom. 4.15-ig be kell fejeznünk ezt a napi rendi pontot, és mielőtt és miután meghallgatjuk a fennmaradó négy kollégát, szeretnénk persze meghallgatni a válaszokat is. Kérem a kollégákat, hogy a lehető legrövidebben fogalmazzanak. Rodriguez Pinheiro asszony a következő. Köszönöm. Köszönet mind a két elnöknek, és köszönöm a bizottság és a, a külügyi szolgálat képviselőinek. Egyetértek az előttem szólókkal, nagyon fontos az, hogy továbbra is ugyanolyan jól működjenek az EU-Marokkó, működjön az EU-Marokkó kapcsolatrendszer, mint eddig és jó lenne, hogyha a jelenlegi bizonytalan helyzetet, helyzetnek véget tudnánk venni. Kiegyensúlyozott meg, megállapodásra van szükség az összes érintett fél között, és természetesen az is fontos, hogy mindenki számára ez pozitív legyen. A bírósági ítélet egy új helyzetet jelent, de a hozzájárulás és az őszinte párbeszéd jegyében kell, eh, elvének jegyében kell eljárnunk. Lenne néhány kérdésem a jelenlegi helyzetre vonatkozóan. Egyértelmű, hogy a bíróság ítélet értelmében kereskedelmi kapcsolat nem lehet eh, az EU, illetve a nyugat-szaharai térség között. Ezt eh, alkalmazni kell a nemzetközi kapcsolatokban, a vám kapcsolatban. A kérdésem az, hogyan lehet garantálni azt, hogy a mezőgazdasági termékek esetében, konkrétan a zöldségekre gondolok, zöldséggyümölcs termékekre, hogyan lehet garantálni azt, hogy ezeket tényleg Nyugat-Szaharában te, ö, származó termékek, hogyan lehet arra meggyőződni, hogy ezek a nyugat-szaharai termékek nem érkeznek az Európai Unióba úgy, hogy közben a preferenciális vámtarifákkal próbáljanak élni. Hogyan fog minket, hogyan fognak minket, európai parlamenti képviselőket ezzel kapcsolatban tájékoztatni? Honnan tudjuk majd, hogyha vannak erre vonatkozó bírósági ítéletek? Köszönöm, Jurek úr! Köszönöm szépen, elnök úr! A többségünk kifejezte azt, hogy mennyire fontosak a Marokkóval fenntartott kapcsolatok az Európai Unió számára. Marokkó nem csak fontos stabilizáló faktor a területen, a biztonság szempontjából, azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a gazdasági politikai kapcsolatok Marokkóban nagyon fontosak a stabilitás, illetve az állam szerepének megszilárdítása szempontjából. Ezeket nem szabad veszélyeztetnünk. Az Európai Bíróság döntése persze fontos, ezt át is kell ültetni a gyakorlatba, de ennek úgy kell történnie, hogy ez az érdekeinket és a partnereink érdekeit se sértse. A nyugat-szaharai konfliktus már 40 éve tart. A hidegháború idejéből származik ez de ez nem csak a monarchia, illetve a Front közötti konfliktus, ennek van egy nemzetközi vetülete is. Nekünk Európa biztonságát kell szem előtt tartanunk, illetve a velünk barátságban lévő országok eh, biztonságát kell szem előtt tartanunk. a líbiai bizonytalan helyzet miatt veszélybe kerülhetnek a velünk jó kapcsolatokat ápoló országok is, ez nem áll a mi érdekünkben. Ezért köszönöm a külügyi szolgálat képviselőinek azt, hogy egy döntésen fáradoznak, egy olyan döntésen, amely egyértelművé teszi azt, hogy mi a jogállamiság elve alapján járunk el, de nem akarjuk veszélyeztetni a marokkói kapcsolatainkat sem. Hautala asszony következik. Köszönöm szépen. Egy rövid kérdésem van. A külügyi szolgálat látja -e, vagy gondolja -e azt, hogy megfelel -e ez a helyzet a nemzetközi jognak? Lehet, hogy egyfajta közvetítőként léphetnének fel ebben a helyzetben. Valeró asszony említette azt a tanulmányt, amely szerintünk nem volt eléggé hozzáértően megírva. Szeretnénk, hogyha ezt inkább megvizsgálták volna jogi szempontból, mielőtt ezt kiadták volna elnök, erre majd visszatérek mindjárt. Marcellezi, képviselő. Köszönöm szépen. Először azt hiszem, hogy el kéne olvasni a bírósági ítéletet. Itt nem de facto administratív kontrollról szól, ez már egy elavult dolog, úgyhogy jó lenne, hogyha az Európai Bizottság sem így beszélne, a második dolog. Nem szól ez arról sem, hogy a helyi lakosság mennyire kezdeményezett vagy nem, arról van szó, hogy fehérre, fehérre le van írva, hogy hozzá kell járulnia a helyi lakosságnak ehhez a megalapodáshoz. Jó lenne, hogyha a bizottság ezt is helyesbíteni. A hozzájárulás pedig az is világosá teszi, hogy a, a poliszárió fronttal kell egyeztetni ahhoz, hogy megszülessen egy ilyen megállapodás, kereskedelmi megállapodás vagyis szóba kell állni a poliszárióval. második dolog. Kaptunk nemrégiben egy, egy levelet a, a spanyol kormánytól, a Guardia Civil az egy a Tenerifei kikötőben járt, ahol egy halolajjal teli szállítmányt találtak. A spanyol kormány pedig egyértelműen válaszolt, válaszolt arra a termékre is vonatkozik a bírósági ítélet, Franciaország ezt nem tette meg, tehát preferenciális tarifarendszert a nyugat-szarhai termékekre nem lehet alkalmazni. A bizottság mit, tenne, mit tervez tenni annak érdekében, hogy a tagállamok meg tudjanak felelni, tehát be tudják tartani a bírósági ítéletet. Konkrétan Spanyolországot miben segítik majd, hogy a földi, a szárazföldi, a tengeri és a légi határokon be tudják tartatni ezt az ítéletet. Még egy kérdés, mi a nyugat-szaharából ár, ár, származó termékek volumene, és mennyi ideje nem alkalmazzuk helyesen ezt a jogszabályt? Köszönöm. So, thanks a lot. Köszönöm szépen, kollégák. Most pedig visszaadom a szót um, a külügyi szolgálatnak, illetve a bizottságnak három felszólaló három perc fejenként. Piké úr. Köszönöm szépen, hálás vagyok uh, a megjegyzéseiket, ami a megközelítésünket illeti. Azt kívánjuk végrehajtani, eh, amiről a bírósági határozat is szól, illetve megpróbáljuk megtalálni a jogi alapot. Ennek az a módja, hogy egy hivatalos módosítót nyújtunk be a releváns megállapodáshoz, és követjük az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218-as cikket, és ennek érdek értelmében mi tájékoztatjuk a tanácsot és a parlamentet is. A bíróság kimondta azt, hogy számos aspektus figyelembe kell vennie ahhoz, hogy az EU előre léphessen. Az egyik az a konzultáció az érintettekkel, és hogy a fellépésnek fenntarthatónak és előnyösnek kell lennie az érintettek számára. Ez nagyon összetett kérdéskör, további tegyelásokra van szükség a másik féllel, és ezt rendkívül komolyan vesszük, ez fogja ugyanis meghatározni a politikai és jogi érvényességét a fellépésünknek. Olyan fellépést szeretnénk, amely politikailag is kivitelezhető, megvédhető, de ugyanakkor kiállja a jogi vizsgálat próbáját is. kell -e a társulási szerződést módosítani? Lehet, de nem most. Várnunk kell addig, amíg a bíróság döntése megszületik arról a szerződésről is, illetve ami a halászatról szóló megalapodásról születik. Addig nem tudunk előre mozdulni, jelenleg a mezőgazdasági megállapodásnál tartunk, ennek ezt kell megvizsgálnunk hatás szempontjából. A tagállamok párhuzamot vontak Moldovával, Ukrajnával, szerintem ez az eset teljesen egyedülálló, objektív okokból kifolyólag. Az egyik az az, hogy a nyugati Szahara esetében van egy ENSZ biztonsági tanácsi indítvány. Ez nem egy önszabályozó szervezet, nem egy önkormányzó szervezet, ez teljesen más, mint a két másik említett eset. Kivel tárgyalunk, kivel konzultálunk, ezt meg kell még vitatnunk részletesen. A bíróság egyértelmű volt ezzel kapcsolatban, a bíróság azt nem mondta meg, hogy hogyan kell ezt megtenni, viszont azt kimondták, hogy kell konzultáció. Tehát a poliszárió helyzetét nem határozta meg a bíróság. A poliszárió politikai szempontból egy elismert fél az ENSZ béke folyamat keretén belül, és ami másról nincsen itt szó. mindjárt befejezem. Elmondhatom, hogy evidens az, hogy mi nem tudjuk ezt a kapcsolatot fellendíteni, hogyha ezt a kérdést nem oldjuk meg. És hogyha nem oldjuk meg a kérdést, ha ezt a kérdést nem oldjuk meg, akkor nem lesz regionális stabilitás sem. Igen, rövid leszek, elnök úr. Néhány szót szeretnék szólni a termékekről, amelyeket lefed ez a mezőgazdasági megállapodás, és amelyek a nyugati Szahara területről érkeznek. Foszfátok, ezek feldolgozott hal és paradicsom. Az elképzelés az az, hogyha a módosítók megszületnek, amelyeket Vincent is említett, hogy megoldjuk a Nyugat-Szaharából származó termékek kérdését, akkor nem kezdünk egy új vitát eh, az engedményekről, ezek megmaradnak. A fő pont az az, hogy Nyugat-Szahara kérdését eh, tisztázzuk, tehát ez nem fog kihatni a paradicsomra, ugyanis a paradicsom nagy része nem a Nyugat-Szaharából, hanem magából, Marokkóból eh, származik, és ezek ezeket, nagyon jól tudjuk kezelni ezeket a fajta importokat. Köszönöm. Utolsóként is úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Jelenleg az a helyzet, hogy a vám nem tudja Nyugat-Szaharából érkező importot fogadni. Itt nincsen egyfajta garantált preferenciális bánásmód, de hangsúlyozom, ez nem egy behozatali tilalom. Itt nem arról van szó, hogy illegális eh, árucsere zajlana le. A kérdés az az, hogy alkalmazzuk-e a preferenciális bánásmódot. Egészségügyi, növényegészségügyi intézkedéseket tehát figyelembe kell tartani, erről van szó. A vám hatóságok számára a kérdés az az, hogyan lehet a lehetséges importokat azonosítani, amelyek preferenciális bánásmódot kérnek. És ez az, amelyen dolgozunk a tagállami vámhatóságokkal, felhívjuk a figyelmüket erre, és meghozzák így a megfelelő fellépést. A marokkói vámhatósága történik működés alapvető nagyon fontos az, hogy választ kapjunk a kéréseinkre, és ne szakadjon meg a kereskedelem. Erről kell tárgyalni a, a marokkói kollégákkal. A címkézés kérdése egy teljesen másfajta jogalkotást követ, ez nem kötődik a preferenciák alkalmazásához. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Lehet, hogy talán most már jobban látunk, de a megoldást még nem látjuk. Ezért a vita folytatódni fog majd. Minden esetre köszönöm szépen a kollégáknak és a három meghívott vendégnek, a külügyi szolgálattól bizottságtól. Köszönöm szépen az AFET-nek azt, hogy kitűnően együttműködhettünk, most pedig az INTA elhagyja a termet, és további jó munkát kívánunk. We say bye bye. Köszönöm szépen, mi is búcsút intünk az INTA kollégáknak, mi folytatjuk a kemény munkát az AFET szakbizottságban obviously about half of the people úgy tűnik, hogy az emberek fele úgy érzi, hogy az intához tartozik. Akik el akarják hagyni a termet, azok menjenek most. Kint folytathatják a beszélgetéseket. Mi itt a keményen dolgozó AFEX szakbizottságban vagyunk, arra nincs időnk, hogy egymással is beszéljünk.